De acuerdo con el orden del día fijado, pasamos a votar. Napirendünk szerint következik hét állásfoglalási indítvány, a tájékoztatás szabadsága Olaszországban és az EU más tagállamaiban. Erről fogunk szavazni. Eh, az első állásfoglalás indítvány közös három frakció nyújtotta be, és ez gyakorlatilag minden más e témakörben született állásfoglalás helyébe lépne. Név szerint fogunk szavazni, megnyitottam a szavazást, tessék.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 644 leadott szavazatból 297 igen, 322 nem és 25 tartózkodás mellett elutasítva. Pasamos ahora, pasamos a votar la propuesta de resolución del... Most akkor következzék a néppárt állásfoglalási indítványa. Erre vonatkozóan nem jött módosító indítvány. Elnök úr, szerettem volna a 175-ös cikk első bekezdésére hivatkozva a kettes módosítóról szólni, amelyet a néppárt nyújtott be. A közös állásfoglalási indítványra vonatkozóan a tájékoztatás szabadságáról Olaszországban és az EU más tagállamaiban. Ez a módosító az egész Európai Parlament számára egyszerűen szégyen. Az igazság nevében nem beszélhetünk erről, nem folytathatunk vitát róla, nem szavazhatjuk meg, mert teljes mértékben hamis, ami tartalmában leírásra került. A, a választási kampány során több ízben hivatkoztak erre, és a portugál választók is reagáltak erre. Azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű a helyzet. Az a képviselő, aki erre a módosítóra hivatkozik, egy abszolút intoleráns és gyakorlatilag az inkvizícióra emlékeztető magatartását írta le a honlapján, és Portugália fölszólította, hogy a szabadság nevében mondjon le a mandátumáról, amikor kritizálja az irodalmi Nobel-díjast. Köszönjük, akkor módosító nélkül szavazzunk erről az állásfoglalási indítványról. Visszavonták a szóbeli indítványt, kéz feltartásra kérem, hogy szavazzanak. Ellene kiszavaz tartózkodás, akkor minden kételyt kizárandó név szerint is szavazunk, megnyitottam a szavazást. Se cierra votación. Lezártam a szavazást. 678 szavazatból 258 igen, 347 nem, és 73 tartózkodás elutasítva. Passamos a Akkor szavazzunk a konzervatívok és reformisták állásfoglalásáról nincs módosító indítvány. Visszavonták a népszerinti szavazást, ezért feltartással szavazzunk. Mellette, ellene, tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük? Jó, akkor Megnyitottam a szavazást. Se cierra votación. Lezártam a szavazást. 678 leadott szavazatból 301 igen, 351 nem és 26 tartózkodás. Elutasítva. Bien. Pasamos ahora... Sí, ¿cómo se llama? signor presidente ai sensi dell'articolo centoquarantasette del regolamento. elnök úr a one hundred and forty seven es cikk értelmében szeretnék utalni arra hogy a two thousand and seven es évi emberi jogokról szóló vitában a plenáris már döntött arról hogy nem fogunk olyan személyekről nyit, vitát nyitni, akik politikai állásfoglalásokat fogalmaztak meg egyes kényes témákban. A néppárt állásfoglalásában egyértelműen utálnak Giorgio Napolitánóra is, aki Olaszország államfője. Köszönjük Szaszolli úrnak. Kérdést tesz föl az összeegyezhetetlenség tárgyában, és a 147-es cikkre hivatkozva teszi ezt. Az elnökség, illetve Buzek elnök úr ezt a kérdést nagyon alaposan megvizsgálta, bizonyára mindenki el tudja képzelni ezt, és az elemzését a következő érvekre támaszkodva hozta. A 7-es, 8-as és 9-es módosító, amelyre ön hivatkozik, közvetlenül összefüggésben állnak a módosított szöveggel. Másodszorban nem az a céljuk, hogy a teljes szöveget ezáltal módosítsák, avagy ö, kihúzzák. Nem a szöveg több bekezdését módosítják, és az sem helyes megállapítás, hogy minden egyes nyelvre vonatkoznának. A 147-es cikk komoly és nagyon szigorú alkalmazása alapján Buzek úr azt a véleményt képviseli, hogy minden egyes feltétel teljesül, és ezért ezeket a módosítókat nem lehet nem engedélyezhetőnek tekinteni. Ez azt jelenti, hogy megengedhetőnek minősítette az elnök ezeket a módosítókat. Ami Napoletánó elnök urat illeti, aki régi barátunk és kollégánk, vannak precedens esetek, amelyek megengedik, hogy politikusok nevei szerepeljenek a szövegeinkben. Annak érdekében, hogy petícióját befogadjuk, azt gondolom, hogy több csatorna is létezik, és Szoszváli úrnak azt tudom mondani, hogy például a szóbeli módosítás egy megfelelő csatorna lehet. És egyébként van lehetősége ezen módosítók ellen szavaznia. Mauro képviselő. Eh, signor Presidente, concordando pienamente con l'interpretazione... Elnök úr, teljes mértékben egyetértek az elnök úr értelmezéséről a módosító indítványokat illetően. A szóbeli módosítom az lesz, hogy javasoljuk, az államfő nevét, keresztnevét és vezetéknevét vegyük ki. Az én javaslatom tehát az, hogy őrizzük meg a szokásunkat, hogy személyneveket nem említünk, úgyhogy a Giorgio Napolitánót töröljük, és hagyjuk így a módosító indítványt, és magáról a módosítóról szavazzunk. Azt gondolom, hogy ez lenne az a megoldás, amely megfelel az államfőnek kijáró tisztelet követelményének. Elmondta, amit mondott, és ez tükrözi azt, amit a frakciók is említettek. Köszönöm, Mauro úr. Rinaldi kollega kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudomásul vettem, az elnök úr kijelentésének megengedhetőségével kapcsolatos megjegyzéseket. Kérem, hogy ezt vonják vissza. Nem hoz sokat, hogyha csak a nevet töröljük ugyanis az állam főt megnevezik mindezek ellenére. Azt hiszem, hogy még soha nem volt arra példa, hogy valamilyen elnök vagy mondjuk a német szövetségi elnök, vagy az angol királynő említésre került volna egy állásfoglalásban. Ez a személy instrumentalizálását jelenteni. Tehát a 7-es, 8-as, 9-es módosító visszavonását kérem. Szaszoli kollega. Ő volt az, aki ezt a kérdést feltette. Mauro úr tett egy javaslatot, válaszként az ön javaslatára. Szeretne ezzel kapcsolatban szólni? Azt szeretnénk, hogy az elnök nevét töröljük, kereszt és vezeték nevét. Természetesen szavazni fogunk a módosítókról, még pedig ellene. Igen? Akkor ez azt jelenti, hogy a név, tehát kereszt és vezetéknév, az olasz elnök kereszték és vezetéknevét töröljük. Akkor jöjjön a közös állásfoglalási indítvány. Négy frakció javaslatáról van szó. És ez egy új szöveget helyettesít. Szavazunk az ötösről mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Következzen a tízes módosító név szerint szavazunk. A szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. 687 szavazatból 306 mellene, 343 ellene, 38 tartózkodás. Elutasítottuk. 8-as módosító név szerint szavazunk, szavazást megnyitom. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. 676 szavazatból 318 igen, 343 nem, 15 tartózkodás elutasítottuk. Egy szóbeli módosító indítványunk van Mildo úrról. Tessék parancsolni. Elnök úr, a következőről van szó. a szocialista portugál kormány befolyását sajnáljuk. Az, ezt eredményezte, hogy a nemzeti újságok és a TVE televízió is érintetté vált, és ezt megfelelő módon ellensúlyozni kell. Köszönöm, Menő úr. Ellenzi valaki ezt a szóbeli módosítót? Köszönöm szépen. A módosítót nem fogadtuk be, szavazunk a hármas bekezdésről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 677 leadott szavazatból 338 igen, 320 nem, 19 tartózkodás. Elfogadtuk. Szavazunk a négyes bekezdésről szavazást. Megnyitom, név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. 686-an szavaztak, 339 igen, 326 nem, 21 tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 687 szavazatot adtak le, 301 igen, 368 nem, 18 tartózkodás elutasítottuk. Ötös bekezdés név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 686 leadott szavazat, 345 igen, 324 nem, 17 tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos bekezdés. Megnyitom a név szerinti szavazást. Lezárom a szavazást. 684 szavazatból 342 igen, 327 nem, 15 tartózkodás elfogadtuk. Hetes név szerint szavazunk. Szavazzanak. Vége a szavazásnak. 346. Igen, 318, nem 23 tartózkodás, elfogadtuk. Ö, hetes mellette. Ellene. Tartózkodás. Megnézzük elektronikusan is, mert nem teljesen egyértelmű. Megnyitom a szavazást. Hetes preambulum bekezdés. Lezárom a szavazást. 687 szavazatból 345 igen, 323 nem, 19 tartózkodás elfogadt. Hetes módosító név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Vége a szavazásnak. 688-ból 302 igen, 346 nem, 40 tartózkodás, és én módon elutasítottuk. 9-es módosítóról szavazunk név szerint. Lezárom a szavazást. 683 leadott szavazatból 326 igen, 335 nem, 22 tartózkodás, így módon elutasítottuk. És akkor most következzen a szavazás a D preambulum bekezdésről mellette. Ellene. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de azért jobb, ha még egyszer megnézzük. Elektronikusan indul a szavazás. Lezárom a szavazást. 343 igen, 326 nem, 19 tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 269, igen, 338 nem ellenében elutasítottuk. Hármas módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Elutasítottuk. C. Preambulum bekezdés kettő részben Név szerint szavazzunk a második részről. Nem, bocsánat, első részről. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És akkor most jön a második rész, név szerint megy a szavazás. Lezárom a szavazást. 339 igen, 331 nem. 19 tartózkodás elfogadtuk, a második részt tehát elfogadtuk. És most egyes módosítóról szavazunk név szerint. Indul a szavazás. Lezárom a szavazást. 271 igen, 339 nem. 81 tartózkodás elutasítottuk. És most következzen a D preambulum bekezdés mellette. Ellene. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Tartózkodás elfogadtuk. Négyes módosító név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. 261 igen, 338 nem, 89 tartózkodás, és elutasítottuk így mondom. Akkor van egy szóbeli módosítónk Szacsa kollégától. Szacsa úr él szó. Szálljon! Elnök úr, szeretném a tisztelt házat emlékeztetni arra, hogy a Szájer képviselő hogy az Európai Parlament nem fogadhat el két mércével mérő állásfoglalásokat. Ezért idézek egy példát Magyarországról, saját országomból a pénzügyminiszter egy újságíró ellen pert indított, mert nem szerette, amit róla írt. És ezért én nem gondolom azt, hogy az olasz elnök nevének említése az európai újságokkal kapcsolatban nem említve ezt az esetet, ami sokkal komolyabb Magyarországon, ez kettős mércét jelent, úgyhogy szeretném a kollégákat itt a bal oldalon arra kérni, hogy ne álljanak fel, és ne szavazzanak a módosító ellen, mert ez csak azt mutatná, és azt tenné világossá, hogy az önök tevékenysége nem más, mint egy show. Egy show, amely a miniszterelnököt, egy olyan ország miniszterelnökét célozza meg, ahol a kormány nem az önök családjából kerül ki, és önök nem fogadják el ugyanazokat a mércéket, akkor, amikor szocialista kormány van, úgyhogy a módosító az a megfelelő irányba mutat. A parlament nem alkalmazhat kettős mércét, és nem lehet politikai nyomást gyakorolni újságírókra, akik felderítenek különböző eseteket. A kormány Magyarországon nemrégen lépéseket tett, hogy bűnügyi eljárást indítson a média néhány képviselője ellen, Pindrok Tamás ellen név szerint, ő az az újságíró, aki a Magyar Hírlapnál dolgozik, és figyelemmel kell lenni arra, hogy a bűnügyi eljárások indultak, tehát az újságíró ellen, aki nyomozott egy olyan ügyben, amely egy volt képviselővel kapcsolatos, és jelölt az európai biztosi posztra is, és ez politikai nyomás egyértelműen, úgyhogy kérem, hogy támogassák ezt a módosítót annak érdekében, hogy megőrizzék szavahihetőségüket, és tegyék világossá, hogy nem fognak itt egyes személyeket kipécézni, akik nem tetszik önöknek, akik nem illenek az önök politikai ö, ö, gondolkodásába. Védjék a szabadságot Európában. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szájer úr szóbeli módosítója elolvasásra került. Van-e valaki, aki ellenzi uh, Szájer úr szóbeli módosítóját? Bien. La, la, la. Silencio. Csendet kérek. Señorías. Silencio. Hölgyeim és uraim, kérem maradjanak csendben. Folytatnunk kell. Chazada, botamos ahora el considerar. Szájer úr módosítóját elutasították, úgyhogy menjünk tovább. E preambulum bekezdés, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. 684 szavazatból 331 igen, 327 nem, 26 tartózkodás. Elfogadtuk. 11-es módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Se cierra votación. Lezárom a szavazást. 689 szavazatból 319 igennel, 344 nemmel, 26 tartózkodással elutasítottuk. Következik a teljes állásfoglalási indítvány. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. ...686 szavazatból 335 igennel, 338 nemmel, 13 tartózkodással,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 Legyenek szívesek. Señor Mauro, siéntese. Vamos a ver. Mauro úr, kérem, foglaljon helyet. Nézzük akkor a zöldek állásfoglalás indítványát. Nem adtak be módosítót ehhez az állásfoglaláshoz. Ki van mellette? ellene. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Freedom and democracy. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. 25 emitidos. 675 szavazatból 321 igennel, 346 nemmel, 8 tartózkodással elutasítottuk. Következik az Európai Szabadság és Demokrácia képviselőcsoportja, módosítójáról ki van mellette. Ellene? tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Se cierra votación. Lezárom a szavazást. 676 szavazatból 257 igennel, 399 nemmel, 20 tartózkodással elutasítottuk. Következik az Európai Egyesült Baloldal módosítója, nincs módosító, van-e ellene tartózkodás, elutasítottuk. Most pedig a szocialisták állásfoglalási indítványáról szavazunk, ki van mellette, nincs módosító beadva, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Se cierra votación. Lezárom a szavazást. 683 szavazatból 333 igennel, 345 nemmel, 5 tartózkodással elutasítottuk. por último, votamos... Végül pedig az ALDE állásfoglalási indítványáról szavazunk, nincs módosító, ki van mellette? Ellene? tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. 684 szavazatból 338 igennel, 338 nemmel, 8 tartózkodással elutasítottuk. Señor Mauro, Señor Mauro. Mauro úr. Mauro úr. Hozzá szeretne szólni ügyrendi kérdésben? Ügyrendi kérdéshez kíván hozzászólni? Elnök úr, csak valami nagyon komoly dologról szeretnék beszélni. Nem a szavazatokhoz kapcsolódik. Szeretném, hogyha a parlament elnöksége megvizsgálná, mégpedig minél gyorsabban ezt a kérdést, és megtenne mindent annak érdekében, hogy megvédjen jogainkat. Ma reggel az egyik képviselőtársam, a mi frakciónk tagja, az olasz rendőrség tisztjeit találta a saját szobájában itt Strasbourgban. Persze azonnal el kellett mennie Strasbourgból. Ez az olasz bíróság kezdeményezése volt, akik a kutatást végeztek egy európai parlamenti képviselőnél. Ez pedig megsérti a mentelmi jogunkat. Kérem, elnök úr, hogy ez a ház és ön személy szerint vizsgálják meg, hogy Mastella úr ellen mit történt. Mert ez tényleg mély megsértése ö, mentelmi jogainknak. La presidencia procederá a tratar de este asunto. Elnök, köszönöm Mauro úr. Az elnökség meg fogja vizsgálni ezt a kérdést, mert nagyon fontos, hogy mentesség jogunkat megvédjük. Landsbergis úr. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, remélem, hogy a korábbi sajnálatos szavazás a litván törvényről, a még mindig nem létező verziójáról segített nagyon sok kollégának abban, hogy megértse, hogy mi a veszélye ennek, és amit el kell kerülni. Az Európai Unió nem változhat Szovjetunióvá. Elnök, köszönöm szépen, Lanzbergis úr. Most szavazatmagyarázatok következnek. Ribelini úr a szó először. Señor Ribelini, tiene la palabra. Ribelini úr, öné a szó.